napirend szerint először Matthias asszony jelentését fogjuk megvitatni az Európai Uniós Kutatás és Innováció finanszírozás témájában. Nyilvánvaló, hogy nem mindenkit érint és érdekel ez a téma egyformán, de kérem azokat, hogy akik nem érintettek a téma kapcsán, gyorsan és csendben hagyják el a termet, hogy elkezdhessük minél hamarabb a jelentésről szóló vitát. Kollégák, ne beszélgessenek itt a teremben, hagyják el a termet, amennyiben nem érdekli önöket ez a téma. Is it point of order? Ügyrendi felszólalást kíván megfogalmazni? Ügyrendi? Igen, elnök úr. Én itt maradok, elnök úr, hogy ön is kérte, de kérem azt, hogy ne csak előre nézzen mindig, hanem néha balra és jobbra is tekintsen, akkor jobban látná, hogy fehér kártyával jelentkezünk. Nagyon nehéz itt a szélső jobb vagy bal oldalon bármit az ön tudomására hozni kérem elnök urat egész hétre vonatkozóan, hogy ö, tekintsen a jövőben szélső balra és szélső jobbra is, és ezúttal ezennel szeretnék szót kérni az egyperces felszólalások között. Hölgyeim és uraim, mondja az elnök, elkezdjük a vitát Marisa Matthias asszony jelentéséről, és neki adom meg a szót elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Bizottság, Hölgyeim és Uraim! Először is szeretnék megköszönni a jó együttműködést a jelentéssel kapcsolatosan. Azért is szeretnék köszönetet mondani, mert egy nagyon nehéz időszakban dolgoztunk a jelentésen a nyári szünet idejében, és mégis mindenki készen állt a kompromisszumokon való munkálkodásra, és így ma megbeszélhetjük ezt a jelentést. Szeretném megköszönni a más szakbizottságok által megfogalmazott véleményeket is, ezeket is bevontam, beépítettem a jelentés végső szövegébe. Mielőtt a jelentés tartalmára térnék rá, szeretnék szíves köszönetet mondani a Susanne Kiffernek és Johan Gájnak is, akik az ITRE szakbizottságban segítettek nekem a jelentés kidolgozásában a nyári szünet során. A bizottság egy közös stratégiai keretet tervez a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan, ami a kutatást innovációt illeti. Megbeszéltük ezt az Európai Bizottsággal, és számomra ez kiváló alkalom arra, hogy kiemeljem az európai kutatási politika előnyeit, de sokszor utaltam már arra is, hogy egy közös finanszírozási keret az innováció és kutatás számára nem csak az egyes részek összege, az egész mindig több, mint az egyes építőelemek összege. Éppen ezért fontos, hogy az Európai Technológiai Intézet a különböző tudás és innovációs klaszterekkel együtt részt vegyen az európai kutatási politikában, és hogy közös célokat fogalmazzunk meg az ő számukra is, ahogyan ezt tettük ebben a javaslatban. Éppen ezért szerettem volna hangsúlyozni a legfőbb célokat. Azt gondolom, hogy a meglévő eszközökkel három fontos dimenzióban kell előrelépést elérnünk, először is a kapacitások növelése. Az európai kutatók nagyon fontos humán erőforrást jelentenek. A megfelelő kapacitásokra és infrastruktúrákra van szükség, ez azt jelenti, hogy nagyobb arányú befektetésekre van szükség, és kiemelt projektekbe kell befektetnünk. Másodszor együttműködés a kutatás területén. Ezen a területen nagyon nagy sikereket könyvelhettünk el, és most már megteremtettük gyakorlatilag az alapokat, és növelhetjük az alapkutatás és a társadalmi kutatások témaköreit, amelyek az alkalmazott kutatási területek alapját képezik. Ezekről a területekről nem szabad megfeledkeznünk. Nagyon fontos, hogy a kutatást közjóként szemléljük, hiszen csak ekkor tudunk olyan közös keretet teremteni, amely minden résztvevő számára kedvező, és csak akkor tudjuk a kutatást és az innovációt kiemelt területekké tenni egy olyan időszakban, amikor ilyen nehéz gazdasági, pénzügyi és társadalmi helyzetben találjuk magunkat, és amely időközben, időszakban a különbözőségek, egyensúlytalanságok egyre csak növekednek Európa szerte. Ezért mindez nagyon fontos az összefogás szempontjából is. Az európai kutatók számára megfelelő munkakörülményeket kell teremtenünk, és fontos, hogy a kutatókat ne kísérleti nyúlként használjuk fel az új megközelítések szempontjából. Ez azt jelenti, hogy ki kell kövezni az utat a, a legmagasabb szintű kutatás felé, a kiválóság felé, és nem szabad azoknak előnyt biztosítanunk, akik megfelelőbb pályázatot nyújtottak be adminisztratív szempontból. Nagyon fontos az egészséges verseny előmozdítása, de a konvergenciás összefogás keretein belül. Európa fontos kutatási terület kell, hogy legyen mindenki számára. I would like to ask, um... Köszönöm. Most akkor a bizottság nevében a biztos asszonynak adom meg a szót. Tehát Mer Gogenkin asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy az Európai Parlamentben szólhatok a holnap délelőtti szavazás előtt bizottság zöld könyvéről van szó, amelynek címe kihívásból lehetőség az Európai Uniós Kutatás és Innováció Finanszírozás közös stratégiai kerete felé, amelyet most már Horizon 2020 néven ismerünk. Gratulálok az előadó asszonynak, hogy ilyen jó időpontban zárta le a jelentését, és így hozzájárult a bizottság munkájának a javításához is. A Horizon 2020-as csomagot így alakítottuk ennek figyelembevételével. Az ITRE szakbizottság előadóinak is gratulálok a munkához. Az Európai Parlamentet nagyon érdekelte a jövőbeni kutatás és innovációs program. Ez egy nagy jelentőségű program, a Horizon 2020-as javaslatokat ugye benyújtjuk a parlamentnek. A Horizon 2020 a következő pénzügyi tervben lép, ter, tervben lép életbe, tehát 2014-től kezdve. A bizottság javaslata, amelyet június 29-én fogadtunk el a költségvetésre vonatkozóan, 18 milliárd eurót különít el a Horizon 2020-ra 2011-es árakon. Ezzel kívánjuk a növekedést és a munkahelyteremtést ösztönözni. Tehát ez a pénzügyi erőforrás elkülönítés ambiciózus, de reális. Most kell így lépni, ez a recept a munkahelyteremtésre és a növekedés megvalósítására. A bizottság javaslatából is kitűnik, hogy keményen elkötelezettek vagyunk az Európa 2020-as stratégiájának a teljesítésére és az Innovációs Unió megvalósítására. Ez a stratégia hatékonyabbá teszi a finanszírozást, könnyebben elérhetővé lesz ez a részvévők számára, és nagyobb hatása lesz. A konzultációs folyamatra nagyon sok választ kaptunk, rengetegen reagáltak, és ezt az inputot felhasználtuk. Több mint 13 ezeren válaszoltak az internetes kérdőjére, és az érdekelt, érintett felek 750 konszolidációs dokumentumot nyújtottak be. Mátyás asszonynak tehát, és az összes többi európai parlamenti képviselőnek köszönetet mondok, akik eljöttek június 10-én a konzultációs folyamat lezárására. Nagyon kiváló folyamat volt ez, és nagyon jó módja volt ez annak, hogy megmutassuk az érintetteknek, hogy működik az Európai Unió, és el tudjuk érni a céljainkat. A konzultációs folyamat során felvetett eh, témákkal foglalkozunk, és látható az egyetértés az érintett felek és a bizottság között. Egy-két javaslatra szeretném felhívni itt a figyelmet, amelyek különösképpen érdekelték az Európai Bizottságot a Horizon 2020 esetében. Nagyon örültem egyébként annak a támogatásnak, amelyet megkaptam a közös stratégiai keretre vonatkozóan, illetve arról, hogy a kutatást, fejlesztést, innovációt próbáljuk meg egymáshoz közelebb vinni, és a labortól a piacig kísérjük végig ezt a folyamatot. A finanszírozás alokálására a kritériumokon nem változtattunk, azonban kiválósági kritériumokra van szükség, hogy segítsük a most kevésbé képviselt régiókat az EU-n belül, a strukturális alapok fogják ezeket támogatni. Én remélem, hogy ezáltal a kutatók több időt töltenek munkával tölteni, és kevesebbet adminisztrálnak. A Horizon 2020 egyik célja ugyanis az egyszerűsítés. Volt egy pont, ahol mindannyian egyetértettünk, ez pedig a folytonosság biztosítása. Tehát a mostani sikeres programokat tovább visszük a jövőben is. Az Európai Kutatási Tanácsok, a Meriküri lépések például ilyenek. Olyan megközelítést alkalmazunk, amely a társadalmi kihívások megoldására használja fel az EU finanszírozást. Például éghajlatváltozás, egészségügy, energia és biztonság területeken Végül pedig szeretném azt is kiemelni, hogy a Matthias jelentés több olyan gondolatot is bevett a szövegbe, amelyek már a Carvajó jelentésben szerepeltek az egyszerűsítésről, a Mörkész jelentésben, az Innovációs Unióról, illetve eh, a hetedik kutatási keretprogramról készült jelentésben. A koherenciát sikerült fenntartani, nagyon eh, nagy segítséget kapott a bizottság a jogalkotási javaslataihoz eh, ebből a jelentésből. Megköszönöm elnök úr a figyelmüket. Én is megköszönöm a biztos asszonynak az előadását, és elnézést kérek, hogy rosszul ejtettem ki a nevét. Nem könnyű kiejteni az ön nevét. Kolik Karl. Most pedig Karl Hanglundnak adom meg a szót a Költségvetési Bizottság nevében. De lettet att förena sig iden hára porten a... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon egyszerű csatlakozni a jelentés az A Költségvetési Szakbizottság nagyon pozitívan áll hozzá a holnapi szavazáshoz, különösen a stratégiai keret nagyon üdvözlendő, amelyről a biztos asszony is beszélt. Emellett egy finanszírozási perspektívánk is van az Európai Befekteti Beruházási Bank számára, nagyon fontos ez és pozitív, hiszen lehetővé teszi a jövőbeni tervezést. Nagyon fontos lenne különbséget tenni a hitelek között és a az ösztöndíjak között nagyon fontos, hogy a határokat nem mossuk el. Ami a 2020-as stratégiát illeti, tudjuk, hogy nem lesznek elegendőek a pénzek, az eszközök a kutatás szempontjából a következő keretben. Éppen ezért a kohéziós alapokat és más alapokat is érdemes felhasználni ezekre a célkitűzésekre, máskülönben megismétlődik az, amit a múltban is megtapasztaltunk már. Köszönöm szépen. Most pedig Lara Komi következik a Belső Piac és Fogyasztóvédelmi Bizottságtól. Köszönöm, elnök úr! Nagyon sok fontos pontra kitér ez a jelentés, amelyekről érdemes részben szólni a kutató, kutatási programok közötti koordináció, a regionális és helyi önkormányzatok szerepének erősítése nagyon jó, és ez is igaz az egyszerűsítésre, annak a rugalmasságnak a megvalósítására, amelyre szükség van. A kis és középvállalkozások támogatása, ahol főként nők, fiatalok dolgoznak, támaszkodnak erre. Szeretném különösen kiemelni azt az aspektust, amely engem nagyon foglalkoztat, ez az úgynevezett voucher az innovációt támogatja. Azon az elven nyugszik, hogy egyfajta akkreditációt lehet szerezni technológiai fejlesztési innovációs témákban. Így olyan rendszer valósul meg, amelyben a, például az egyetemek, kutatóközpontok, vállalkozások együtt tudnak működni annak érdekében, hogy innovációs folyamatokat valósítsanak meg. Köszönöm szépen, Herman Winkler kolléga még nem ért ide az ülésterembe, és Giovanni Lavia úr következik a mezőgazdasági bizottság képviseletében. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! A mezőgazdasági bizottság is szerette volna kiemelni, hogy mennyire fontos szerepet játszik a kutatás. Gyakorlatilag a teljes eh, mezőgazdasági és élelmiszeripari rendszerben fontos ez olyan kutatásra van szükség, amely nem csak laboratóriumi eredményeket hoz, hanem amelynek az eredményeit a gyakorlatban föl lehet használni. Ezt kívántuk kiemelni, tehát a kutatásnak választ kell adni a világ állampolgárait foglalkoztató kérdésekre. Ugye hatalmas népességrobbanásnak vagyunk tanúi, és 2050-re hát 70%-kal több élelmiszert kell előállítanunk, tehát a kutatásnak is segítenie kell ebben. Képesnek kell, képeseknek kell lennie a kutatóknak erre, tehát hogy egyre inkább megfeleljenek az igényeknek, a tiszta környezet megvalósítása egy másik példa, másik igény. Hogyan tudjuk növelni a termelést a széndiokszid kibocsátás csökkentésével és a környezetvédelem szempontjának figyelembevételével. Köszönöm. So, Köszönöm, Ioannis Kelász következik a Halászati Bizottságtól. Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a halászati bizottság tagja vagyok, de Valánza kollégámat helyettesítem, aki ma nem tud itt lenni. Szerintünk az előadó jelentések nagyon komoly jelentőségű kutatási és innovációs politikai területen szükség volt már arra, hogy célzottabban lehessen a pénzeket kiutalni, és jobban meg lehessen fontolni, hogy hol szükségesek újabb befektetések. A tagállamok sajnos még messze nem teljesítetik a 3%-os kutatási GDP arány követelményét, és Európa emiatt is kétsebességessé kezd válni. A kutatás nem feltétlenül csúcs technológiák kutatását jelenti csupán, hanem a kutatás támogatása például a halászati területen is lehetséges és a halászatot eddig nagyon ö, cserben hagyták a jogalkotók, már pedig nagyon sok verseny előnyt lehetne szerezni ezen a területen jobb kutatási tevékenységgel. Köszönöm. Elnök, mivel említett egy másik kollégát, Jarosle Valenszát, hogy ő nem lehet ma itt. Nos, ezzel kapcsolatban tájékoztatni szeretném a kollégákat, hogy meglátogattam csütörtökön a kórházban, és elmondta nekem, hogy reméli, nagyon reméli, hogy februárban vagy márciusban legkésőbb csatlakozik újra hozzánk. Ez csak egy közérdekű közlemény volt. És valamennyi kollégáját üdvözli. Következő felszólalánk, felszólalónk Antigone Papadopoulou asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen elnök úr a szót. A Nőjogi Bizottság képviselőjeként az a véleményem, hogy a vállalkozó szellemet különösen érdemes ösztönözni a nők körében. Ez nagyon fontos része kéne, hogy legyen a 2020-as stratégiának. A kutatás fejlesztési területen a nők ugyanis továbbra is hátrányoktól, megkülönböztetéstől szenvednek, sztereotípiák alapján ítélik meg képességeiket, és éppen ezért a gender mainstreaming elvét a fejlesztés területén is ideje lenne már alkalmazni a kohéziós és strukturális politika keretein belül, oda kell hatni, hogy a nők között nőjön a kutatók, a vállalkozók aránya, nőjön a mobilitásuk, és megfelelő hálózatokban is résztvevőként szerepelhessenek. Tehát ennek a témának is van nemi vonatkozása, a finanszírozás, illetve a kutatási programok hálózatossága szempontjából elengedhetetlen ez a szempont. Most pedig a frakciók képviselői fognak felszólalni, először a néppárt nevében Carvalho asszony. Senhor Presidente, Senhora Comissária. Elnök úr, tisztelt biztos asszony. Először is szeretnék Marisa Mátiásnak gratulálni a kiváló munkához, és szeretném Szeretnék gratulálni a konstruktív együttműködéshez a többi frakcióval. A néppárti frakció úgy ítéli meg, hogy legfőbb javaslatait figyelembe vették a jelentésben. Ide tartozik a következő kutatási és innovációs keret eszközeinek növelése, koordináció a strukturális alapokkal, az excellencia, azaz kiválóság felé vezető különböző szintek bevonása, erősebb támogatása a KKV-knak és a fiatal kutatóknak, valamint fokozott finanszírozás. A kutatás és innováció alapvető elemét képezik a gazdaság helyzet javulásának és a foglalkoztatottságnak is. Nagyon fontos, hogy a megfelelő pénzügyi eszközöket is növeljük az Európai Unió költségvetésének keretén belül azáltal, hogy a kutatási keretprogram finanszírozását növeljük, valamint azon strukturális alapok eszközeit is, amelyeket felhasználhatunk a kutatás területén. A kiválóság előmozdítása a legfőbb célkitűzés, azonban nagyon fontos, hogy megteremtsük az előfeltételeit annak, hogy a kisebb vállalkozások is a kis kutatócsoportok és az innovatív vállalkozások is részesüljenek a támogatásban. A jelentés azt javasolja, hogy a kiválóság felé vezető különböző útvonalakat biztosítsunk. Mindez nagyon fontos a foglalkoztatottság és a gazdasági fellendülés szempontjából, éppen ezért a KKV-knak nagyon fontos jelentőséget kell szentelni, és ezt a jelentés meg is teszi. A magasan képzett fiatalokat az Európai Unióban be kell vonni a különböző kutatási projektekbe. Ez csak kiváló illetve pozitív hatással lehet. Emellett egyszerűbbé kell tenni a hozzáférést a kutatáshoz, innovációhoz, és nagyon fontos, hogy növeljük a pozitív hozzáállást a kutatás és innovációk tekintetében Európában. Köszönöm. Most Herzog asszony következik, egy perc 30 másodpercre. Elnök asszony, biztos asszony, szeretnék én is gratulálni a bizottságnak, a jelentéstévőnek, és köszönöm a hatékony munkát a társ jelentéstévőkkel együtt

Ha jól tudom, akkor Ekasszony nincs itt a teremben, ezért a szót egy percre Swinburne képviselőnek adom meg. World class research funding. Köszönöm. A világszínvonalú kutatás finanszírozást szélesebb körű keretek közé kell helyezni. Javítsuk a versenyképességünket és a növekedést. Nagyon gyakran a társaságok azt mondják, hogy egymásnak ellentmondóak a politikák az EU-ban. Ellátogattam Felszben egy ősegy kutató céghez, ahol in vitro kutatásokat végeznek, és az állatkísérletekhez, állatkísérletek helyett kiváló alternatíva lenne ez. De a használatukhoz egy olyan szabályrendszer szükséges, amelyet 27 tagállam fogad el. Ellátogattam egy másik céghez is, amelynek hasonló a véleménye, hogy közös szabályokra van szükség ahhoz, hogy például sejtmintákat fel lehessen használni szerte az EU-ban. Ez azt jelenti, hogy vezető ipari szereplőknek Európában, illetve egyetemeknek együttműködést kellene megvalósítani, és közös szabályrendszert kell használni. Másképpen nem lehetünk világszínvonalúak. Csak így lehet a versenyképességet megőrizni, és egymás értékelését föntartani. Köszönöm szépen. Egy perc 30 másodpercre, most pedig Lamberts képviselőnek adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a biztos asszonyt is. Nagyon örülünk, hogy újra itt lehetünk önnel. És nyilván vártuk a költségvetési vita véglegesítését, de tudom, hogy az az összeg, amely a rendelkezésünkre áll, illetve a szabályok egyszerűsítése a jó irányba vezet majd minket. Hogyha valóban hatékony kutatás és innovációs politikát szeretnénk megvalósítani. Néhány dolgot emelnék csak ki, amely minket foglalkoztat. Az első az egyszerűsítés kapcsán. Számunkra nagyon fontos, hogy az eljárásokat egyszerűsítsék, különösképpen a végfelhasználók számára, hiszen itt kutatókról, olyan vállalkozásokról van szó, amelyek a bizottsághoz fordulnak, és nekik tudniuk kell, hogy a folyamatokat, az eljárás módot egyszerűsítették. Úgyhogy én mindenképpen támogatom az ügyfélközpontú megközelítést, ahelyett, hogy egy befelé forduló bürokratikus rendszer működne. Ezen kívül javítani kell a kutatási eredmények felhasználását a piacon. Mit jelent ez? Innovatívnak kell lennünk Európának, rengeteg itt a tennivalója ezen a téren. El kell kerülnünk azokat a helyzeteket, amelyek oda vezetnek, hogy olyan társaságok élveznek előnyt, amelyek már eleve rendelkeznek beruházási kapacitással. Tehát ne zárjunk ki másokat a kutatásokból, ne legyen túl sok támogatás, túl sok állami és közféra partnersége. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Enin kolléga következik 1 perc 30 másodpercre. Madame la Présidente, l'Union vit l'échec. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, most kell valahogy kikászálódnunk a Lisszaboni stratégia kudarcából. Ugye a célkitűzés az volt, hogy 2010-ig mi legyünk a legversenyképesebb gazdaság. Kína határozza meg a stratégiát, nem Európa, és Kína már rég sokkal több pénzt fektet a kutatásba és innovációba, sokkal több kutatója és mérnöke lesz Kínának, mint az USA-nak és Európának együttvéve. Egyedül a légiközlekedés az, ahol még valamelyest élen járunk, mert Franciaország, Németország és Spanyolország, ha nehézkesen is, de befektetett a hosszú távú kutatásba, és nem hajtott fejet a szabad piac dogmája előtt. Európa kutatásban túl gyenge. Ez pedig azt eredményezi, hogy a különböző ipari vállalatok elvándorolnak, máshová mennek. A jelentés említi ugyanezt a problémát, de úgy gondolom, hogy a diagnózis nem megy elég messzire. Nagyon nagy hiányosságok vannak, ami a közféra befektetéseit illeti a kutatásba, és a pénzpiacoknak rendeli alá magát a közféra ezen a téren, ezért nagyon kevés a kutatónk, ezeket rosszul fizetjük, és nem stabilak a különböző szerződési feltételek, miközben a pénzügyi menedzserek hatalmas béreket tehetnek zsebre. Egy prémiumra lenne szükség valamilyen féle kitüntetésre a kutatók számára, és nem érjük el azt a szükséges kritikus tömeget, amely fontos lenne. Nagyon fontos, hogy a tudásba, a know-how-ba, a szakértelembe fektessünk be. Köszönöm szépen. Páska képviselő következik egy percre. Vážená pani komisárka, zverejnením zelenej knihy nám komisár... Köszönöm szépen, biztos asszony. A zöld könyvben a bizottság tájékoztatott minket arról, hogy milyen stratégiai kereteket képzel el a 2013 utáni időszak van a kutatás és fejlesztés számára. Az EU országokban a kutatási fejlesztés tevékenység jelenleg a GDP 1,5%-ára rúg, és egyes országok nagyon le vannak maradva, de az EU egészen le van maradva. Ez a terület nem kapott kellő figyelmet az utóbbi időszakokban. Ezért a jelenlegi rendszereket és programokat a kutatásfejlesztés támogatása ügyében újra kell fogalmazni, nagyon sok gondolat felmerült ezekkel kapcsolatban. A három lépcsős vagy három pilléres modell benne van az anyagunkban is, amit a kollégák javasoltak, illetve a kis és középméretű vállalkozások jobb hozzáférését a kutatási alapokhoz meg kell teremteni. Egyszerűsíteni kell és átláthatóbbá kell tenni az eljárásokat, hogy az administratív akadályok a kreatív embereknek ne okozzanak korlátokat ne okozzanak nehézséget saját tehetség kibontakoztatásában. Meggyőződésem, hogy minden olyan gondolat, ami az európai kutatásfejlesztési politika hatékonyságát javasolja és segíti, gyorsan átültetendő a gyakorlatban, mert nagyon nagy a lemaradásunk a gyorsan fejlődő, feltörekvő gazdaságokkal szemben különösen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most rá a kolléga következik két percre. Elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! Először is Matthias kollégának szeretnék köszönetet mondani. Nem csak ehhez a jelentéshez gratulálok, hanem korábbi jelentéseihez is, ez egy sorozatot képez, és egyértelmű politikai irányt mutat, és azt mutatja, hogy komolyan gondoljuk, hogy a kutatást, fejlesztést az európai Unió jövője szempontjából kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk, ezért bizottságom nevében megfogalmaztuk azt, hogy a megfelelő finanszírozásról is dönteni kell, ki kell bővíteni ezeket az alapokat. Nem tudom, hogy lesz-e ehhez kellő erőnk és bátorságunk, hogy e, ennek az ágazatnak központi jelentősége tulajdonítva több pénzt juttassunk. Márpedig szerintem ez központi jelentőségű az egész Európai Unió jövője szempontjából. Itt nem csak vasárnapi beszédeket kell tartani, hanem konkrétan pénzt kell adni. És nem tudunk kimenekülni a kérdés elől, hogy a meglévő pénzeket is lehetne sokkal hatékonyabban elkölteni, ha egyszerűbbek lennének az eljárások, gyorsabbak, és hatékonyabb lenne a kutatásfejlesztés támogatás. Ha nem lenne annyira áttekintetetlen a különböző kutatásfejlesztési programok struktúrája. Néha a kevesebb több. Kevesebb projektre lenne szükség, de több pénzre, és ezek így hatékonyabbak lennének, mint a jelenlegi programok. Remélem, és ez a szöveg hozzásegít minket, hogy tovább lépünk ezen a területen. A kutatási tanács, az Európai Kutatási Innovációs Intézettel közösen, az azon van, hogy a közép és kisméretű vállalkozások is jobban hozzáférjenek az alapokhoz, de a kiválóság támogatása egyes tagállamokban még nem kapja meg a megfelelő jelentőséget, egyes országok semmit nem tesznek nek az érdekében, már pedig versenyt kéne kialakítani az európai tagállamok között, hogy és talán újabb csúcs technológiai kutatóintézetekre is szükség lenne, vagy újabb ö, körökre, iskolákra, amelyek a jövőt aztán megalapozhatnák. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Pirilló képviselő következik egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Az európai siker a tudományos közösség érdeke is. Nagyon fontos finanszírozási alapokat biztosítunk, amelyek gyakran helyettesítik a nemzeti finanszírozási forrásokat. A hetedik kutatási keretprogram jobban kell, hogy támogassa a kis és középvállalkozásokat. Nem javította sajnos ezeknek a részvételi arányát, tehát nem sikerült elérni a célkitűzést. Ahogy Matthias asszony is ezt megfogalmazta a jelentésében, egyszerűsíteni kell az adminisztratív intézkedéseket, és könnyebb hozzáférést kell biztosítani a finanszírozáshoz. Meg kell teremteni a különböző kutatási programok közötti kompet- együttműködést, kooperációt, és támogatni kell az erőforrások hatékonyabb felhasználását. Köszönöm, most pedig Strejcsek kolléga következik egy percre. Pani předsedající, pani komisařko. Köszönöm szépen a szót. Biztos asszony. Nyilvánvaló, hogy az innováció és a technológiai fejlődés lehetnek az európai gazdasági növekedés hajtómotorjai csupán. Ebben a jelentésben azonban két olyan dolgot is látok, amely elgondolkodtat. Először is. Azok az üzleti tervek és piaci potenciálról szóló megfogalmazások, amelyek itt szerepelnek, talán érdekesek, jók, de nem elegendők ahhoz, hogy a támogatásokat ezek alapján osszák ki. A piac maradjon meg továbbra is a profit növelésének igényével a mozgatórugó. Ez nem csúnya dolog. Még lenne egy másik mondani valóm is, de az elnök asszony elvette a szót, mert lejárt a felszólaló ideje. Teró kolléga, következik egy percre. Kiitoksia arvoisa puhemies. On tietenkin eh, hyvä, että tieteeseen ja tutkimukseen. Köszönöm szépen. Természetesen nagyon jó, hogy finanszírozzuk a kutatást és az innovációt, azonban gondoskodnunk kell arról, hogy a kutatást ne centralizáltan irányítják. Nagyon fontos, hogy eh, milyen tartalomra irányul az adott kutatás, és hol történik az. Hogyha Európai Uniós szinten nem tudjuk megállapítani egyértelműen, hogy hol történik innováció, akkor nagyon fontos megoldásokat találnunk, de mindenkinek ugyanazon körülményekkel kell rendelkeznie, ugyanazon alappal, de ez nem jelenti azt egyértelműen, hogy mindenki ugyanannyi támogatást kap. Az innovációs politika nem egyenlő a regionálpolitikával. A rossz projekteket nem kell támogatni, csak azért, mert egy adott régióban kerül azokra sor, más jó projektek kárára. Hogyha az innovációt akarjuk előmozdítani, akkor a jó ötleteket, a magas minőségű kutatást kell támogatnunk. Nem szociálpolitikáról van itt szó, és nem a földrajzi egyenlőtlensége kiegyensúlyozásáról. Ki Ezek is nagyon fontos kérdések, de most nem erről a területről beszélünk, hiszen ez az, épp az innovációnak a fejlődése ellen hatna. Köszönöm. Sartori. Köszönöm, Sartori kolléga következik két percre. Köszönöm, elnök asszony. Én is először szeretném megköszönni Matthias asszonynak az elvégzett munkát. Más jelentéseken már tudtam vele együtt dolgozni, például az innovációs témában, és mindig nagyon jó munkát végzett, intelligensen járt el, jó eredményekkel. Szerintem az a figyelem, amelyel a bizottság és a parlament erre a témára odafigyel, biztos jelzés. Előrelépés a munkánkban. Most már nagy figyelmet fordítunk az innovációra, és ennek köszönhetően itt vannak azok a döntések, amelyek most már a helyes útra visznek. A biztos asszony is emlékeztetett erre minket és arra is emlékeztetett, hogy most már jelentősebb finanszírozást is ö, sikerül a rendelkezésre bocsájtani, és ezért a parlament készen áll a küzdésre, készen állt a küzdésre. Az innováció szó tehát most már sok mindent takar, azt jelenti, hogy a kutatási termék az felelje meg a piac igényeinek. A harmadik dolog, amit szerettem volna elmondani, hogy Európának szüksége van arra, hogy továbbra is fenntartsa, a, megvalósítsa a kiválóságot. Az erőforrásait ennek a célnak az elérésére fordítsa és figyeljen oda a legfontosabb szereplőkre ezen a piacon, a kis és középvállalkozásokra, hiszen itt valósul meg sok kutatás, innováció, nagyon gyakran innen ered az a zseniális szikra, az alapötlet, ami a felfedezések kezdete és mindennek a kezdete. Szerintem az elvégzett munka nagyon jó, ezt le kell zárni, és csak akkor sikerül majd lezárni, hogyha a szükséges pénzeszközök is megvannak, és amikor az egyszerűsítésre vonatkozó kritériumokat is nagyon világosan megfogalmazták, és a projektek kiértékelése is felgyorsul. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Enciu kolléga következik egy percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos asszony. Az a közös keretrendszer, amelyet most javaslunk, és a jobb átláthatósági láthatósága bíró eljárás új programoknak adhat lendületet. Megemlítenék egy konkrét példát, hogy ez hogyan történik. Roy úr, a bizottság elnöke is elmondta, hogy az EU szintjén nagyon nagyok a különbségek az egyes országok kutatási fejlesztési kapacitása és befektetési mértékek között. A keretprogram mindenképpen előnyt jelent mind a fejlett országoknak, mint a kevésbé fejletteknek, és csökkentheti közöttük a különbségeket. A kutatási fejlesztés együttműködést ezért most fel kell gyorsítani az európai tagállamok között. A kohéziós pénzek adják meg a, ö, ennek a keretprogramnak a a lényegét, és várhatóan a jövőben megfelelő finanszírozáshoz jutnak ezek a jó programok. Köszönöm szépen, Fordasztony következik egy percre. Köszönöm az előadónak az elvégzett munkát. Egyetértünk abban, hogy a kutatásra fordított finanszírozás segít, hogy az energia, az élelmiszerbiztonság, az egészség javítása és így tovább területeken előre tudjunk lépni, és nem maradjanak ezek a jó gondolatok a laborban, vagy használják azokat mások más célokra. Tehát segíthet ez a finanszírozás, a növekedés, foglalkoztatás javításában. És az EU finanszírozás jelentős magánberuházásokat is támogatott. Kis és középvállalkozásokat kell támogatni, kis kiválósági központokat, amellett, hogy elismerjük a vezető egyetemek és nagyobb vállalatok szerepét is. Nem szabad lebutítani a kiválóságot. Európa kiegészítheti a tagállami programokat, de nem szabad, hogy azokat korlátozza. Az egyszerűsítés továbbra is kulcsó, kevesebb nyomtatvány és több kutatómunka legyen. Biztos asszony, a múlt héten találkoztam a hazámban több tudóssal is, akik komoly kérdéseket vetettek fel az úgynevezett peer review-vel kapcsolatban, hogy ez mennyire elfogult vagy sem. Tehát ezzel még foglalkozni kell. Üdvözöljük a kutatásba való befektetést, a nagyobb összegeket, azt viszont nem támogatom, hogy csak így az ingójunkból előhúzzunk számadatokat mindenféle alap nélkül. Köszönöm. Grazie. La Köszönöm szépen. Most Jordán képviselő következik két percre. Tudi jaz bom najprej spregovorila o financiranju. Köszönöm szépen. El... Én is a finanszírozásról szeretnék szólni, ugyanis nagyon sok múlik azon, hogy mekkora költségvetést biztosítanak a kutatás finanszírozására. Van, aki azt mondja, hogy 80 milliárd az nagyon sok, és nagyon nagy emelés, Hát nem lehet a hetedik keretprogramot a nyolcadikhoz hasonlítani, mert a nyolcadik keretprogramban gyakorlatilag minden benne van, ami a hetedikben, és ezen túl van még az Európai Innovációs és Technológiai Intézet. És aztán még a versenyképességi és innovációs keretprogram is itt van, és az összes többi kutatás tehát, ami más költségetési sorokon szerepel. Hogyha a tárgyalások eredménye az lesz, hogy csökkentik ezt a költségvetést, hát akkor gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a kutatásra fordított pénzek emelése nem megfelelő, és bizony itt a tanács kell elgondolkodnia. Szeretnék kitérni az erőforrások szétterítésére a projektek között, hogy ez nem feltétlen egyenlő. Azt hallottuk, hogy az alapvető kritérium a kiválóság. Hát ez rendben van, de a tudományos kiválóság az alkalmazható kell legyen mondjuk a kis projektekre is, nem csak a nagy projektekre. Azért, mert a tudományos kiválóság az nem csak a több milliárdos vagy több milliós nagy projektekre vonatkozhat, hanem a kisebb projektekre is, amelyeket bizony finanszírozni kell a következő keretprogramban. A harmadik megjegyzésem. Vannak itt bizony szakadékok, vagy vannak itt különbségek az egyes tagállamok kutatóközpontjai között, vagy vannak itt a régió között nagy különbségek, és egyetértek azzal, hogy ezeket sikerül a strukturális alapfinanszírozásával megszüntetni vagy bezárni ezeket a szakadékokat. És az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy az Európai Kutatási Tanács kapcsán ugye azt mondják nekünk, hogy a projektek leginkább a nagy tagállamoknak kedveznek, a nevesebb egyetemeknek, nagyobb egyetemeknek. Nekem egyébként azt mondta egy tudós, hogy ezt nem Ideas, azaz gondolatok programnak kéne nevezni, hanem Fame, azaz hírnév programnak, mert a nagy nevűek kapják a támogatásokat. Hát azon kellene gondolkodnunk tehát, hogy minden jó gondolatot támogatni tudjunk, ne csak a nevesekét. Köszönöm, hogy az elnök asszony, Tiká asszony következik egy percre. Ne konfrontam kó o ekonomika, szociális ide megy. Köszönöm szépen. Jelenleg egy gazdasági válság idejét éljük, és az alapkutatás, valamint az innováció nagyon fontos eszközeit képezik a gazdaság fellendítésének, valamint a foglalkoztatottság növelésének. Ezért azt szeretnénk, hogy a kutatás és innovációs programhoz való hozzáférés egyszerűsödjön. A keret alapját egy koordináció kell, hogy képezze, ami az EU-ban létező programokat illeti. A tagállamoknak tehát koordinálniuk kell egymással, és a földrajzi különbözőségeket is szem előtt kell tartani, és az egésznek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy fenntartható, módon tudjuk felhasználni erőforrásainkat, és főként a KKV-k bevonása nagyon fontos. Nagyon fontos a bürokratikus akadályok leépítése ezen a területen. Annak érdekében, hogy a gazdaságot ismét fellendítsük. Emellett további pénzügyi erőforrásokra van szükség, így például a Galileo projekt esetében amelynek aztán százszázalékosan működnie kell. Marcin Kiewicz. Köszönöm, Marcin Kiewicz képviselő következik két percre. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, na wstępie chciałbym serdecznie podziękować sprawozdawczyni. Elnök asszony, biztos asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy megpróbált egy közös kompromisszumot kidolgozni. Az Európai Parlamentben egyetértünk abban, hogy az összes európai eszközt jobban kell hasznosítani a kutatás számára, annak érdekében, hogy a következő programozási időszakban közös stratégiai célokat tudjunk megvalósítani. Növelni kell az Európai Unió versenyképességét az nemzetközi piacokon, és azt gondolom ezen eszközök elő tudják mozdítani ezt a célt, és így módon gondoskodhatunk majd arról is, hogy az eszközök mielőbb a támogatottakhoz jussanak. Azt is látjuk, hogy vannak különbségek a tagállamok között, különböző dimenziók léteznek, ami a kutatásba, innovációba való befektetést illeti és az infrastruktúrákat. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy vannak különbségek, főként az úgynevezett régi és új tagállamok között. az eljárások, administratív eljárások közös katalógusa, valamint a, jogsz- a szabályok különböző szabályok katalógusa, ami a támogatásokhoz való hozzáférést illeti, valamint a nagyobb átláthatóság az európai kutatási térségben, azt hiszem ez minden EU-s tagállamnak a közös érdeke. Ezen túlmenően érdemes lenne hozzáfűzni, hogy a javaslat mi szerint a tagállamokat, amelyek hátul kullognak, fel kell zárkóztatni, ez mindenképpen üdvözlendő javaslat, és gondoskodnunk kell arról, hogy a fragmentációt, széttöredezettséget elkerüljük, és növeljük az integrációt, a költséghatékonyságot is, hogy jutalmazzuk a jó ragyogó ötleteket. A határokon átnyúló együttműködés jól működő rendszere nagyon fontos, és gondoskodnunk kell arról, hogy a témákról szóló vita nyitott és mindenki számára hozzáférhető legyen. Köszönöm. Korrája képviselő következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, tisztelt kollégák, biztos asszony. Először is szeretnénk gratulálni az előadónak, És elmondanám, hogy azzal, hogy közös kereteket teremtünk kutatásra, fejlesztésre, innovációra, nagyon nagyot lépünk előre. Alapvető eszköz születik meg, amely az EU 2020-as stratégiájának, gazdasági fejlődésnek, munkahelyteremtésnek, versenyképességnek a megteremtését teszi lehetővé. Tanuljunk a múltból, nagyobb és ambiciózusabb programra van szükség, amely hatékonyabban támogatja a tudományos kiválóságot, amely támogatja a gazdasági és a szociális felhasználását mindannak, amelyre fény derül a laborban. Tehát építsünk a múltbeli sikerekre, az Európai Kutatási Tanácsra, az egyszerűsítést valósítsuk meg, még menjünk messzebbre. Legyen egy egysebességes, egységes európai kutatási térség. Szüntessük meg a tagállamok közötti fejlettségi különbségeket egy figyelmeztetés. Hát kollégák, rengeteg dolgunk van még a kiválóság megvalósításához, és Európa itt nem bukhat el. Köszönöm. Úgy tűnik Tója asszony nincs itt a teremben, ezzel tehát következik a népszerinti a felszólalások időszaka. 12-en kértek szót, hogyha mindenki betartja a hozzászólási időt, akkor meg tudom adni mind a 12 képviselőnek a szót. Antonescu kollégával kezdjük. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni én is Matthias úrnak ehhez a kiváló jelentéshez. A gazdasági válság ellenére az a helyzet, hogy a kutatási fejlesztési ö, ágazat jövője mégis talán ö, pozitívan alakul, mert a tagállamok közül többen már rájöttek, hogy az eddigi túl szerény befektetések helyett valamit ezen a területen lendíteni kell a dolgokon. Nagy a különbség azonban még mindig a tagállamok közötti kutatásfejlesztési ösztönzési kapacitásban, stratégiai keretre van szükség, ez egy olyan mechanizmus fog teremteni, amely kiegyenlíti, vagy elkezdi kiegyenlíteni ezeket a különbségeket a kapacitások között, a tagállamok között, és valamennyinek tovább lépési lehetőséget biztosít. Eddig az erőfeszítések nem voltak kielégítőek, ez pedig nagyon fontos eszköz lenne ahhoz, hogy a gazdaságot fellendítsük. További új ötletekre van szükség, ez prioritás kell, hogy maradjon a következő költségvetési tervezési időszakban. Kelly képviselő úrnak adom meg a szót, mondja az elnök. Uh, Köszönöm, elnök asszony Köszöntök mindenkit itt ma este. Nagy örömmel hallgattam a biztos asszony szavait arról, hogy mire kell odafigyelnünk a jövőben. Emlékeztetett minket arra, hogy Európa számára milyen fontos. Azt mondta, hogy szedjük össze magunkat, mert különben szétesik Európa. Itt van a gazdasági válság, az egy dolog, de hosszú távon munkahelyekre és növekedésre van szükség. A kutatás és innováció ebből a szempontból életbevágó. És azt hiszem, a biztos asszony nagyon helyesen mondta, hogy az egyszerűsítést kell hangsúlyozni. Könnyebbé kell tenni a nők és különösképpen a fiatalok számára, hogy a kutatási finanszírozáshoz hozzájussanak. És a biztos asszony azt is mondta, hogy legyünk közel a társadalmi kihívásokhoz, erre válaszoljon a kutatás. És ez a legfontosabb, hiszen lehet csodálatos témákban kutatni, mint mondjuk a békák szexuális élete, de hogyha ez nem teremt munkahelyeket és nem segíti a, növegeket, a növekedést, akkor nincs sok értelme. Köszönöm, mondja az elnök asszony, Baszeszkó képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kutatás, az innováció, az oktatás, ezek képezik a versenyképes és erős gazdaság alapját. Egy ilyen nehéz időszakban alapvető fontosságúak annak érdekében, hogy a gazdaságot hosszú távon is ismét fellendítsük. Ezért üdvözlöm az Európai Bizottság zöld könyvét, amely annál is fontosabb, mert ilyen nehéz időket élünk. Különösen, ami a tagállamok közötti szakadék csökkentését életé. Nos, ez nagyon fontos számomra. Romániában a számok, a számadatok az európai átlag alatt vannak. Igaz ez a legtöbb mutató tekintetében. Románia jelenleg például az európai átlag alatt teljesít. Szeretném szóba hozni a regionális együttműködést is, ahol a jó gyakorlatokról szóló eszmecsere rendkívül fontos. Egy nemzetközi kutatóközpont javaslata nagyon fontos e tekintetben. Rübig úr következik. Ähm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, és szeretném megkérni a biztos asszonyt, hogy különösen, ami a finanszírozási kérdéseket illeti, legyen nagyra törőbb, ambiciózusabb. 50 80 milliárdos növelés célkitűzése szerepel a tervekben, azzal azonban sok program esetében a nettó növekedés igen kismértékű. Ezért kérdés, hogy az Európai Unió saját forrásainál, így például a széndiokszid tanúsítványokból beszedett pénzzel, nem tudnánk-e hozzájárulni ahhoz, hogy közösen a nemzeti pénzügyminiszterekkel egy közös programot dolgozzunk ki, hogy ezeket a pénzeket egy európai hozzáadott érték megteremtésére költsük, hogy például a globális felmelegedésnek, felmelegedés tényét alátámasztó kutatásokat kezdeményezzünk. Biztos asszony, ön készen állna -e arra, hogy ezeket a tárgyalásokat véghez vigye, és hogy egy ilyen programot elindítsunk, amely a széndiokszid kibocsátás és globális felmelegedés témakörét közelebbről elemezni, és esetleg megoldásokat fogalmazhatna meg, és a KKV-kat arra ösztönözhetné, hogy megoldásokat találjanak annak érdekében, hogy Európa valóban jövőben mutató stratégiát kövessen. Köszönöm. parola Köszönöm, Baldassare képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió túlságosan lassan halad a tudományos területén előre. Nem tudunk vezető szerepet szerezni Japánnal és az USA-val szemben. A tagállamok a GDP-jük körülbelül 2%-át fektetik be a kutatás fejlesztésben, nem, fejlesztésben nem tartják tiszteletben a 3%-os célt, amelyet a bizottság javasolt. Tehát nagyon is aktuális volt ennek a zöldkönyvnek a kiadása a bizottság részéről. Ez lehetővé teszi, hogy újra napirendre tűzzük ezt a vitát, ahogy ki is derül Mátyász asszony kiváló jelentéséből. Osztom az előadó asszonynak azt a véleményét, hogy legyen egy pán-európai alap, közös pán-európai alap, amely segíti az együttes közös kutatásokat, és így csökkenti a tagállamok közötti különbségeket. Ugyanúgy életbevágónak tartom, hogy minden intézkedést, amit teszünk, előzzük meg azzal, hogy megduplázzuk a kutatási erőforrásokat a következő pénzügyi tervben 2014-től. Köszönöm szépen. La parola. Köszönöm. Most pedig Matula képviselő következik creterea eficienei finanării pentru cercetare i inovare reprezintă condiia esenială pentru sporirea alocărilor. a hatékonyság növelése a kutatás és innováció területén elengedhetetlen de először is megfelelő erőforrásokra van szükség annak érdekében hogy a gdp three át valóban kutatásra innovációra költsük two thousand and twenty ig. Még azonban nagyon sok akadály áll előttünk, különös tekintettel arra, hogy nemzeti és regionális szinten széttörezett stratégiákat követünk, és nagyon sok a párhuzamosság. Ez az oka annak, hogy meg akarjuk teremteni ezt a közös keretet, amely a finanszírozást a kutatás területén az Európai Unióban összefogja, és ezáltal egyszerűbb, hatékonyabb struktúrák keletkeznének, amelyek révén koherens finanszírozási eszközöket hasznosíthatnánk, lehetővé téve a koherens cselekvést minden szinten. Ezért a finanszírozásnak azt kell célul kitűzni, hogy magán befektetéseket is ösztönözzen, és a KKV-kat is erősebben be kell vonni a kutatási innovációs projektekbe. Gutierrez. Köszönöm, Gutierrez képviselő következik. Mikrofont nem kapcsolta be a kolléga. Köszönöm szépen Matthias asszony jelentését. Néhány megjegyzésem lenne hozzá. Nem szabad elfeledkeznünk a kis projektekről sem. Egyesült kell találnunk a kis cégek, egyetemek és a nagyok támogatása között nem szabad róluk sem elfeledkezni. Nem megengedhető, hogy a nagy intézetek, egyetemek működjenek csupán csak szorosabban együtt, és elfeledkezzünk a kicsik együttműködéséről. Tehát kevésbé épületeket, infrastruktúrákat kell létrehozni, hanem inkább az emberi erőforrásba kellene beruházni, függetlenül a mérettől. Az európai kutatási térségben egyszerűsíteni kell egyértelműen az eljárásokat átláthatóbbá kell tenni működésüket európai és nemzeti szinten egyaránt. Biztos asszony, ön a parlament támogatását megkapja, hogyha ezeket a szabályokat egyszerűsíti és átláthatóbbá teszi. Köszönöm, Merkiesz kolléga következik. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Mátyás asszonynak. Hogyha a válság után ugyanannyit beszélünk majd erről a témáról, mint most a válság idején, akkor ez mindenképpen egy hatalmas előrelépést jelent majd, de most, hogy növekedésről, innovációról beszélünk, ez még nem elegendő. Nem elegendőek az erőfeszítéseink. A kutatásról beszélünk, mint a növekedés forrásáról. De nem csak a kutatásról, mint olyanról van szó, hanem arról is, hogy tulajdonképpen az üzleti körülményeket javítanunk kell. Nem szabad csak és kizárólag a kutatásra összpontosítanunk mindenek előtt, ösztönöznünk kell és egyszerűbbé kell tennünk az új vállalatok létesítését, az induló tőkéhez való hozzáférést, könnyítenünk kell, és az üzleti körülményeket javítanunk kell, de ez természetesen nem csak az ön hatásköre, biztos asszony. A belső piacot fel kell használnunk ahhoz, hogy egy közös keret jöjjön létre, de ennek érvényesnek kell lenni az összes tagállamban. Dancsila. Dancsila képviselő következik. Știm cu toții că Uniunea Europeană a stabilit obiectivul de creștere. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudjuk, hogy az Európai Unió most nagy lendülettel nekifogott annak, hogy legalább 3%-osan növelje európai szinten 2020-ig a GDP arányos kutatási kiadásokat. Ugyanakkor már látható, hogy egyik tagállam sem fogja ezt elérni, nem, és akkor nem is beszélhetünk az átlagról. A 2020-as stratégia a állami és magánszektor együttműködéséről szólva nem biztosít kellő kereteket ehhez. Nagyságnak sokkal erőteljesebben ki kéne használni a meglévő szinergiákat, a meglévő programokat, a kulturális, a strukturális, a kohéziós programokat. Olyan stratégiára lenne szükség, amely minden ö, programon keresztül horizontálisan képzeli el a, a, a céljaink megvalósítását és a tagállami kutatásfejlesztés felrendítését. Köszönöm, Mánner képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, szeretnék gratulálni az előadónak. Nagyon fontos jelentést készített. a kutatásról és az innovációról beszélünk, akkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy miről szól mindez a munkahelyteremtésről és Európa versenyképességének javításáról. Hogy tudjuk elérni ezeket a célokat? Csak akkor, hogyha jobban teljesítünk a kutatásban. Az üzleti világnak be kell folynia a kutatási politikák alakításába. Emlékezzünk arra, hogy nagyon fontos az, hogy beruházunk a magas szintű kutatásba, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gyakorlati innováció szerepét sem. Ebbe is be kell fektetni, ha már a finanszírozásnál tartunk. Több mindent tehetünk, és több mindent támogathatunk. Felhasználhatjuk a strukturális alapokat is ezekre a célokra. Mit jelent ez? Csökkenteni kell a küszöbértékeket a keretprogramok finanszírozásának odaítélésénél. Köszönöm, hogy az elnök asszony. Obermeier képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha megnézzük, hogy egy termék hogyan is jön létre, egészen a kezdetektől az értékesítésig, azt láthatjuk, hogy a termelés főként Ázsiában történik, az értékteremtés Ázsiában mindenek előtt a kutatáson, innováción és az értékesítésen alapul. Hogy ezt a standardot tartani szeretnénk, akkor nagyon fontos, hogy támogassuk a kutatást. Hogyha az innovációs kapacitásunk csökken, akkor egyre inkább a recesszió irányába mozdulunk el. A szinergiák a különböző támogatási módozatok között üdvözlendők, de a nagy projektek, mint a Galileo például, külön elbánásban kell, hogy részesüljenek, és ne a kutatási, innovációs és fejlesztési büdzséből részesüljenek. Az összes kutatás és innovációs eszközt növelni kell, és szinergiába kell hozni azokat a kohéziós és strukturális alapokkal. Mindenféle innováció azonban kárba vész, hogyha a különböző tagállamok nem végzik el a házi feladatokat, és a különböző minőségi, minőségi kritériumokat és normákat az oktatásban nem javítják. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bronx kolléga következik. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem evidens, hogy a kutatást és fejlesztést segíteni kell minden tagállamban. Egyre nagyobb szükség van erre, amikor tisztességtelen versennyel néznek szembe a gazdaságaink, olyan gazdaságok felől, ahol nagyon olcsó a munkaerő. A fejlett világ csak úgy tud egyáltalán reménykedni abban, hogy versenyezhet, ezekkel a feltörekvő gazdaságokkal, hogyha az új technológiák kifejlesztését támogatjuk. De sajnos nem lesz meg ennek a haszna, hogyha a kutatás gyümölcsét nem védjük egy megfelelő szabadalmi rendszerrel, tagállami szabadalmi rendszerrel. A távol-keleten vannak a legrosszabb elkövetők, ők átmásolják a nyugati technológiát, figyelmen kívül hagyják a szabadalmakat. Például a kitermelő berendezések gyártó egyik cég például több távol-keleti céget is bíróság elé kíván citálni a szabadalom megsértése miatt. És egyébként az eredmény látszik is a Müncheni világkiállításon. Köszönöm. Vertman kolléga lesz az utolsó hozzászóló, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, gratulálok én is Matthias asszonynak a jelentéshez. Európa még az USA és Japán mellett az egyik leggazdagabb térség a világnak, és kutatásfejlesztés területen is még elő van. Az investíciós erőfeszítések azonban alacsonyak, és a 3%-os GDP arány elérését csak 6 ország tudja produkálni majd, ezek is csak 2%-nál vannak most. Márpedig ezek a kutatási termékek közszolgáló termékek, és ezért jobban oda kéne rájuk figyelni. Olyan programokra van szükség, ahol a női kutatókat külön támogatjuk, hogy arányuk nőjön a kutatók között. Grazie, ora la Köszönöm szépen. Most pedig a biztos asszonynak adom meg a szót, Gégen Quinn asszony parancsoljon. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Nagyon sok érdekes kérdés felvetődött. Most Rübik úrnak és a költségvetési kollégáknak is megpróbálok válaszolni. A parlament az jött le nekem, támogatónk lesz ezekben az erőfeszítéseinkben. Hogyan szeretnénk elérni a 2020-as célokat? Három jól megkülönböztethető, de egymást erősítő blokkban kezeljük ezeket a kérdéseket. Az első blokk a kiválóság, a tudomány fejlesztése, a második blokk a társadalmi kihívások kezelése, az új kihívások azonosítása 2020-ig, a harmadik blokk pedig az ipari ö, vezetőszerep elérése, megtartása ö, gazdasági, kutatási, innovációs területen. Ez a három blokk az önök jelentésében is megjelenik, de ö, másképpen. A célok azonban ugyanazok. Egyszerűsített normatívákkal szabályozott, átlátható szabályokkal szabályozott rendszer, racionális finanszírozás, egységes szabályozás, korábbi projektkezdet és a, az eljárási terhek csökkentése. Ezt most jelentősen tényleg csökkenteni fogjuk, és a lehető leg nagyobb konszenzusban azon vagyunk, hogy a finanszírozási forrásokat is megnöveljük, és általány fizetéssel egyszerűsítsük az eljárásokat, le fogjuk rövidíteni az eljárási időszakot, hogy a, időszakokat, hogy a projektek hamarabb elkezdődhessenek, egységes lesz a szabályrendszer, egyetlen egy ö, portálon keresztül lehet meg minden adathoz hozzáférni, számítógépes rendszert állítunk föl, és azon vagyunk, hogy a 2020-as és kohéziós politikáról szóló rész ezzel összhangban kohéziót és szinergiát teremtsünk a különböző területek között, a kiválóságot függetlenül a földrajzi helyzettől támogassuk, a kutatás, fejlesztés, innovációs tevékenységet pedig kapacitás bővítéssel tenni, mm, támogassuk. Az rendelkezésre álló alapok a kiválóságot fogják szolgálni, a bizottság pedig azon lesz, hogy még az idén benyújtsa konkrét jogalkotási javaslatát, az önök jelentését nyilván széles körülön figyelembe véve, és a szóban is felvetett problémákra való tekintettel. Ezeket mind-mind felírtuk, jegyzeteltünk, és a következő hetek során vissza fogunk térni azokra a kérdésekre is, amelyekre most nem tudtam szóban válaszolni. Megköszönöm a biztos asszonynak. Most pedig az előadó asszonynak adom meg a szót, Matthias asszony két percre. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, köszönöm biztos asszony. Szeretném megköszönni mindenkinek a hozzászólását. Láthatóan nagyon érdekesnek ígérkezett ez a vita, és az is lett. Köszönöm szépen, hogy mindenki utalt arra, illetve a legtöbben, hogy ezt a jelentést be kell ágyazni több jelentés kontextusába, gondoljunk a Kárvályó jelentés, az ODI jelentése is többek között. Ezek ugyanabban az irányba mutatnak a parlament részéről. Erősebben figyelembe kell vennünk az említett dimenziókat, ez rendkívül fontos. Mint ahogyan mondtam, a parlament különböző jelentései egy irányba mutatnak, és nagyon fontos lenne, hogy az Európai Bizottság figyelembe vegye azt, hogy a parlament mit javasol. A kutatás, az innováció, a fejlesztés rendkívül nagy jelentőséggel bírnak. A közösségi költségvetés harmadik legnagyobb aránya részéről van szó, a strukturális alapok és a mezőgazdaság után. Tehát harmadik helyen áll a kutatás, és ezért rendkívül fontos, hogy gondoljunk a fiatal kutatók törékeny munkakörülményeire is, ezt többen említették. Fontos kiemelni egy további dimenziót, a KKV-k területét. Nem tudom kiemelni az összes elemet, ezért zárnám mondandómat. Nagyon fontosnak tartanám, hogy az Európai Beruházási Bank külön figyelmet szenteljen a KKV-knak, hiszen a KKV-k végzik a kutató munka 90%-át, és ezért specifikusan programokat kellene kidolgoznunk a KKV-k számára az Európai Beruházási Banknál. Fontos, hogy a közfinanszírozás is növekedjen, és a társfinanszírozás esetében nagyon fontos az, hogy a kutatás kikerüljön az egyetemekről, és a kutatás eredményeit hasznosítani tudják a vállalkozások. A múltnak az egyik hibája pontosan ez, és ebből tanulnunk kell a következő finanszírozási keretre vonatkozóan. Fontos, hogy a költségvetést összességében növeljük. Köszönöm. La discussion. Köszönöm. Ezzel lezárjuk a vitát. A szavazás holnap 12 óra 30 perckor lesz. Most pedig a napirendünk következő pontja egy ajánlás, Koppa képviselő ajánlása a mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelme az Európai Unió és Palesztina között.